Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Witam Państwa, proszę Państwa, możemy już rozpoczynać, mamy... mamy... Reget, kívánok, hölgyeim és uraim, hadd kezdjük akkor el ezt az ülést, egy kis eh, késéssel. Eh, de Castro elnök ma nem vesz részt az ülésen, de főleg szavaznunk kell, és azt remélem, hogy ezt eh, ügyesen és fürgén fogjuk tudni megemlíteni. Lions úr említette nekünk, hogy nincs itt a szavazókártyája. A többieknek vajon itt van e a szavazókártyájuk? Köszönöm. Akkor menjünk tovább. Első napi rendi pont következik, és szeretném emlékeztetni önöket, hogy a koordinátorok ülése, amelyet 9-es eh, napi rendi pontként tartottunk volna meg a napirend szerint, a jövő hétre lett elhalasztva, vagyis január 27-ére. Éppen ezért a mai ülésünket valószínűleg 12.30 előtt be tudjuk fejezni, ez azonban nincs kihatással a délutáni napirendre. Önök is tudják, hogy a délutáni ülésünk három órakor kezdődik, és az első napi rendi pontunk egy eszmecsere lesz a görög agrárminiszterrel. Ezt az ülést az interneten közvetítjük. Amennyiben nincs az előző ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban semmi meglátásuk, akkor azt elfogadottnak tekintjük, menjünk tovább a napi rend alapján. Az élelmiszer lánccal, az állategészségügyel és állatjóléttel, valamint növényegészségügyi és növényi szaporító anyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése. Pani Rebrun. Brun asszony, a raportőre ennek a témának. E, ő beszámol a triológus e, e, triológus kimeneteléről, illetve a végleges anyagról, tehát itt a kiadások kezelése a téma. Én úgy tudom, hogy hosszú és bonyolult tárgyalások után politikai megállapodás született. De én úgy tudom, hogy mégsem ez lesz a következő napi rendi pontunk, hanem rögtön rátérünk a szavazásra. Van-e szükség arra, hogy ennek a trialógusnak az eredményét ismertessük önökkel? Amennyiben nincs, akkor gyakorlatilag elkezdhetjük a szavazást. Következik az ötös napi rendi pont. Az európai kertészeti ágazat jövője, növekedési stratégiák. A téma előadója Anthea McIntyre, és ez egy saját kezdeményezésű jelentés, amelyhez 167 módosító érkezett, ezek között, ezek alapján született egy sor kompromisszumos módosító, mindez megkönnyíti majd a szavazást. Nem tudom, a raportőr akar-e mondani valamit. Akkor én most szót kaptam, elnök úr? Igen, szeretnék. Um, it's a, from my point of view, um... Nos, ez az első jelentésem ebben a bizottságban, és nagyon hálás vagyok azért az együttműködésért, amit önök tanúsítottak. Mint ahogy ön is mondta, 167 módosítót nyújtottak be a jelentéshez, mi pedig próbáltuk a szavazólistát könnyebben kezelhetővé tenni, és ehhez komoly támogatást kaptunk a többi frakciótól is. Remélem, hogy most valami olyasmi történik, illetve olyan témáról tudunk szavazni, amit a bizottság teljes egészében támogatni tud. Mindannyian tudjuk, hogy a kertészeti ágazat rendkívül fontos, és különösen az, hogy az agrártermelés ilyen nagy százaléka származik a kertészeti ágazatból. Ez, ez egy lényeges pont. Én az, arra számítok, hogy komoly támogatást fogunk kapni a mai nap folyamán. Köszönöm. Köszönöm. És akkor következik a szavazás. Egyes kompromisszum. Dziękuję większość E, készfeltartással, akkor ezt elfogadtuk. 40-es e, módosítás, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. H kompromisszum. Mert ezt géppel ellenőrizzük? Tehát a 40-es módosított géppel ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. Köszönöm, ezt elfogadtuk. H kompromisszum, mellette, ellene, ezt elfogadtuk. 44-es módosító, mellene, mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. I kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 53-as módosító. 53-as mellette. Ellene. Ezt géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Akkor megyünk tovább. Az 54-es módosító következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. J kompromisszum. Mellette J kompromisszum mellette, ellene. Az elnök javítja magát, az 55-ösről elfelejtettünk szavazni, az 55-ösről kell szavaznunk mellette. Már is nézzük meg géppel ezt a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. Jé kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 62-es módosító mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie.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 ellene. Elfogadtuk. Nézzük meg. Tehát nézzük a 63-as módosítót, ellenőrző szavazás, megnyitom. Zamykam głosowanie. Upadba. Zárom. Elutasítva. 64 mellette, meg kérem a kezüket tartsák fel, ellene, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, 65-ös, megnyitom, Lezárom a szavazást. 66-os mellette. Ellene. hatos mellette. Ellene. Elfogadtuk. K kompromisszum. K módosító, kompromisszumos módosító. Mint ahogy már mondtam, a K kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. 69-es következik mellette. Kérem. Ellene elfogadtuk. L kompromisszum mellette. L elfogadtuk. E, ellene elfogadtuk. Egyen, egy ember szavazott csak ellene. 75-ös módosító jön. 75-ös mellette ellene Ezt is géppel ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Lions úr megint ellene szavazott, éppen ezért elutasítottuk az ő szavazatával. Tehát az ő szavazatával nincs meg a többség. 17, 16, 16 ugyanis 17 szavazat van mellette és 17 ellene, Lyons úr ugyanis, aki nem hozta a kártyáját, ellene szavazott. M kompromisszum mellette, M kompromisszum, ellene, elfogadtuk. 85-ös módosító, 85 mellette, ellene. Szerintem elfogadtuk, de inkább csináljunk egy gépi ellenőrzést. Megnyitom, és lezárom. Ezt, ezt elfogadtuk, jól tippeltem. N kompromisszum. Mellette ellene. Elfogadtuk. 89-es jön. 89. Aki mellette van, tegye föl a kezét. Köszönöm. Ellene. Ezt is ellenőrizzük géppel. Lezárom. Ezt elfogadtuk. 91-es módosító mellette a 90-es Nikulescu módosítója mellette ellene, elutasítottuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 93 mellette, ellene, ezt leszavaztuk, 94 mellette, ellene, ezt is elutasítottuk, ó kompromisszum, mellette. Kérem tegyék fel a kezüket, ó. Ellene. Elfogadtuk. 97-es következik mellette. 97-es. Ellene. Szerintem elfogadtuk. Akarják ellenőrizni? Ellenőrizzük tehát. Megnyitom. 97-es módosítóról szavazunk gépen. Lezárom. Ezt elfogadtuk. P kompromisszum mellette. Kérem, tegyék fel a kezüket ellene. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. Q kompromisszum. Mellette. Kérem, tegyék fel a kezüket. Ellene. Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. 102-es De Castro módosító mellette. Kérem, tegyék fel a kezüket. Ellene. Elfogadtuk. 103-as módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 104-es mellette, ezt ellenőrizzük. Lezá... Eh, megnyitom a szavazást. Lezárom. 104-esről szavaztunk. Ezt elutasítottuk. R kompromisszum. Mellette? Ellene? Ezt elfogadtuk. S kompromisszum. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 113-as módosító következik mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 114 mellette, ellene, elutasítottuk. 116 mellette, kérem, ellenem, elfogadtuk, 117 mellette, ellene, ezt leszavaztuk, T kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Kom U kompromisszum mellette, U ellene, Elfogadtuk. 124 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 125 mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. 126 mellette. 126 ellene. Szerintem ezt leszavaztuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Meg akarják ismételtetni a szavazást? A 126-osról szavaztunk, nincs rá szükség, ugye? V kompromisszum. Kérem, mellette, ellene, elfogadtuk. 131. Mellette, ellene, esről szavazunk, és le is szavaztuk. W kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. X kompromisszum mellette, Deszúr. Deszúr. Nem szavazott, de minden esetre elfogadtuk. 140-es módosító Dantin úrtól mellette, ellene. Ezt elutasítottuk. Y kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, ezt elfogadtuk, 147-es mellette, ellene, elfogadtuk. AC kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, elfogadtuk, 151 mellette, ellene, elfogadtuk. 152 de Castro mellette, Elfogadtuk. 153 volt Csekovszki mellette. Ellene. Ezt géppel ellenőrizzük, tehát 153-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene. Ezt elutasítottuk szerintem, de nézzük meg. Z kompromisszum. Zárom. Is oké. Okay. Uh, eh, przyjęto ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. 156-os módosító mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 156-osról. Lezárom. odrzucono. Poprawka 157. Elutasítottuk. 157-es mellette. Valójában erről nem is kéne szavaznunk, javítja magát az elnök. 159-es eh, következik mellette, ellene. Ezt elutasítottuk. es mellettem. Ellenem. Ezt elutasítottuk. AA kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Menjünk tovább, 164-es következik Nikolescu, mellette 164 ellene. Ezt ellenőrizzük, 164-esről szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 165 mellette, ellene, elfogadtuk. 166 mellette, ellene, elfogadtuk. AB kompromisszum mellette, ellene, Ezt is elfogadtuk. Egyes módosító következik. Ez az egyes utalás, vagy hivatkozás mellette, ellene elfogadtuk. Kettes módosító mellette elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ezt is elfogadtuk. Négy mellette, ellene. Szerintem ezt leszavaztuk, de nézzük meg géppel. Ellenőrzés, megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk. E, ötös meg, mellettem, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette. B kompromisszum, kérem tegyék fel kezdgőt. Elfogadtuk. A kompromisszum. Mellette. Ezt is elfogadtuk. C kompromisszum. Mellette. Kérem, tegyék fel a kezüket. Ezt is elfogadtuk. D kompromisszum mellette. D kompromisszum. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 17 mellette. 17 ellene. Ezt nézzük meg éppen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Het, 17-es módosító mellette. Elfogadtuk. Az elnök javítja magát. A 18-asról szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. E kompromisszum. Mellette. Ellene. E. Ezt elfogadtuk. F kompromisszum. Mellette ellene, elfogadtuk. 24-es következik mellette. 24-es mellette. 24. Ellene. Ezt elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Ezt leszavaztuk de nézzük meg. 25-ösről ellenőrző szavazás, megnyitom. Lezárom. Megszavaztuk, tehát elfogadtuk. 29 mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 30 de Castro úr mellette. Mellette. Ellene. Nem fogadtuk. Harmincas módosító én úgy gondolom, hogy De Castro úr módosítóját a bal oldalon nyilván el, hogy megszavazták, de ezért nézzük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk, köszönöm. 31 Hausling mellette. ellene, elutasítva, 32 mellette, ellene, Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 32-esről. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as mellette, kérem tegyék fel a kezüket, ellene, 33. Géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 33-asról. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 34-es, 34-es mellette, ellene, ezt elfogadtuk. És most pedig következik a végszavazás a határozat tervezetről a módosított formában. Kérem, aki mellette szavaz, az most tegye fel a kezét, tehát a módosított. Most ért helyettesítettek, elnézést kérek, hogy géppel szavazunk, tehát mellette, ma illetve megnyitom a szavazást, és most le is zárom. A, az állásfoglalás tervezetet elfogadtuk, Lions úr mellette szavazott szintén, tehát ezt hozzáadjuk. Köszönöm, most megyünk tovább. A napi rendünk hatos pontja következik. Przejdziemy teraz do głosowania nad raportem pani Paulsen. Rátérünk a következő szavazásunkra. Marit Paulsen asszony jelentéséről szavazunk. 104, 104 módosítót nyújtottak be a kollégák összesen a, ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, és 9 kompromisszumos módosítót készítettek a frakciók. Frakciók Paulson asszony szeretne hozzászólni, mielőtt szavaznánk? Tak, to jest to, nie? Pani Paulsen, to. Pani Paulsen, tak? To jest to? Okay. Proszę, Państwa, otwieram, otwieram głosowania. Kezdjük a szavazást ezzel a napi rendi pontunkkal kapcsolatosan. Zaczynamy numer... Egyes módosító. Mellette. Ki van mellette? Köszönöm, elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Köszönöm, Elfogadtuk. Hármas módosító. Köszönöm. Elfogadtuk. Négyes módosító. Ki van mellette? Köszönöm. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette. Köszönöm. Ezt is elfogadtuk. Hatos módosító. Ki van mellette? Elfogadtuk. 22-es módosító mellette. Ellene. Köszönöm, elfogadtuk. Huszonhármas módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 24-es mellette. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 25-ös mellette. Nem, elnézést, mondja az elnök. A 27-es következik most. 27-es módosító. Ki támogatja? Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. 28-as. Mellette ki van? Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan a 28-as módosítót megnyitom a szavazást. Nem, mégis azt mondják nekem, hogy nem kell ellenőriznünk, úgyhogy a 29-es következik mellette. Elnézést kérek, mondja az elnök. Bove úr azt jelezte, hogy név szerinti szavazást kérne, de aztán meggondolta magát, úgyhogy én is kénytelen voltam meggondolni magam. 29-es módosító. 29-es mellette. Köszönöm. Ellene ki van. Elfogadtuk. Harmincegyes módosító. Harminc egyes mellette ki van. Köszönöm, ki van ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lyon úr mellette szavazott, de mégis elutasítottuk 16-16 arányban, vagy mégsem? Elutasítottuk valóban. Úgyhogy akkor rátérünk a következőre. Egyes kompromisszum. Mellette ki van? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 35-ös mellette. Köszönöm. Ellene ki van. Elfogadtuk. Rendben van, ha azt kérik, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 35-ös módosítóról. A szavazást lezártam. Kompromiss. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk. A 40-es módosító következik, itt támogatja. Köszönöm, ki van ellene? Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Ki van mellette? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene, elutasítottuk. A következő módosító, a négyes kompromisszum. Jó, ha azt kérik, akkor ellenőrizzük az előzőt, azaz a 45-ös módosítót, megnyitom a szavazást. A 45-ös módosítóról szavazunk. Most lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Ki támogatja a négyes kompromisszumot? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 48-as módosító ki támogatja? Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. 49-es módosító mellette. Hoisling úr módosítójáról van szó, köszönöm, ezt elfogadtuk. A következő a 47-es mellette. Lion úr módosítóját kitámogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 52-es mellette. Elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 54-es mellette. Elfogadtuk. 82-es módosító mellette. Elnézést, mondja az elnök, ez okafogyottá vált, így a hatos kompromisszum következik. Ki támogatja a hatos kompromisszumot? Köszönöm, ezt elfogadottnak tekinthetjük, akkor a következő hetes kompromisszum, ki támogatja? Köszönöm, ezt is elfogadtuk. 64-es módosító mellette. 64-es. Ellene. Elutasítva. 65-ös módosító ki támogatja, ki van a 65-ös mellett, ki ellenzi. Elfogadtuk, vagy ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 65-ös módosítóról. Megnyitottam a szavazást, most pedig le is zártam. Lezártam a szavazást, Lion úr. Ön hogy szavazott? Jó, akkor ezt elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum. Ki támogatja a nyolcas kompromisszumot? Elfogadtuk. 70-es módosító. Ki támogatja a 70-es számú módosítót? Kérem, emeljék fel a kezüket, ha támogatják. Köszönöm. Elfogadtuk. 71-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki van ellene? Elfogadtuk. 72-es módosító. Ellenőrizzük az előzőt? Jó, rendben. Akkor a 71-es módosító eredményét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szavazást lezártam. 17-17 arányban elutasítottuk, ugyanis Lion úr ellene szavazott. 72-es módosító mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ki van ellene? Elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Ki támogatja a kilences kompromisszumot? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 80-as módosító. Ki támogatja a 80-as módosítót? Kérem emeljék fel a kezüket, ha támogatják. Rendben. Ez már okafogyottá vált előzőleg. Úgyhogy akkor most a 81-es módosító következik. Ki támogatja? Elfogadtuk. 83-as módosító ki támogatja? Nem, mégsem. Kell szavazni róla, mert okafogyott. 84-es következik, mellette ki van? Ki van ellene? Elfogadtuk. A következő a 86-os. Ki van a 86-os módosító mellett? Köszönöm, ellene ki van, elfogadtuk. Rendben, akkor a 90-es módosító következik, mellette ki van. Ki támogatja a 90-es módosítót? Köszönöm, ki van ellene? Elfogadtuk. 91-es módosító mellette? Ellene 91-est elfogadtuk. 93-as módosító. Ez oka fogyottá vált, úgyhogy a 94-es következik. Ki támogatja a 94-es módosítót? Köszönöm, ki van ellene? Elfogadtuk. 95-ös módosító ki támogatja? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 97-es módosító. Mellette elfogadtuk. 98-as módosító, ki támogatja, ki van ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 98-as módosítóról. Lezárom. Elutasítottuk. 99-es ez okafogyottá vált, vagy mégsem? Nem, mégsem. Úgyhogy szavaznunk kell róla, 99-es módosító, ki támogatja. Köszönöm, ki van ellene? Elfogadtuk. A következő a százas számú módosító, ki van mellette, ki van ellene? Elfogadtuk. 101-es módosító, ki támogatja. Kérem emelje a kezét, aki támogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. 102-es mellette. Köszönöm. Elfogadtuk. 103-as módosító. Nem, mégsem, mondja az elnök. A 104-es következik. Ki támogatja a 104-es módosítót? Köszönöm, ki van ellene? Elfogadtuk. Ezzel a hetes módosítóra térünk rá. A hetes módosító következik. Ki támogatja? Köszönöm. Elfogadtuk. Nyolcas módosító, ki támogatja a nyolcast, Holzling úr módosítóját? Köszönöm, ezt elfogadtuk, kilences módosító mellette. Ki támogatja a kilencest? Ki van ellene? Elfogadtuk. Tízes módosító. Szavazzunk róla? Jó, szavazunk róla. Ki támogatja a tízes módosítót? Köszönöm, elfogadtuk. Tizenegyes módosító ki támogatja? Köszönöm, ezt is elfogadtuk. Tizenkettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tizenhármas. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 14-es. Ki támogatja a 14-est? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 15-ös, mellette. Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk a 16-os módosító következő, szintén Hojzling úré, mellette. Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. 17-es, ki támogatja? Köszönöm. Ezt elfogadtuk. 18-as Lion úr módosítója mellette. Elfogadtuk. 19-es mellette. 19-es ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. Vagy ellenőrizzük? Jó, hát akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a 19-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Még úgy is, hogy lejön úr szavazatát is figyelembe vesszük. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Elnézést kér az elnök, emeljék a kezüket. 20-as kitámogatja. Ki van ellene? Elutasítottuk. 25-ös. 21-es. A 21-es következik, ki van mellette, ki ellenzi. Elutasítottuk. A szöveg egészéről szavazunk most. Megnyitom az elektronikus szavazást. És le is zárom. Lion úr, ön hogy szavaz? Rendben, köszönöm. Przechodzimy do punktu siódmego. Rendben, akkor napi rendünk hetes pontja következik. Reimers asszony jelentéséről van szó. Az élelmiszer és takarmányok, mint az állategészségügyi és állatjóléti növényegészségügyi növényszaporító anyagokra és növényvédőszerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítását céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek. Az MV az illetékes, de mi is megfogasztunk hozzá egy véleményt, 383 módosítót nyújtottak be a kollégák, 9 blokk szavazást javasoltak, hogy egyszerűbb legyen a szavazás. Azt javaslom, hogy kezdjünk is neki a szavazásnak, ha csak Brita Reimers nem szeretne hozzászólni. Szeretne felszólalni, asszonyom? Nem, nem kér szót, hanem akkor kezdjük is a szavazást. Egyes blokk. Ki támogatja? Ha támogatják, kérem emeljék fel a kezüket. Köszönöm. Ki van ellene? Ki ellenzi? Azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. A biztonság kedvéért megnyitom a szavazást. Lezárom. szavazást lezártam. Lion úr mellette szavazott, mégis 14-15 arányban elutasítottuk. Világos az eredmény. Haladjunk tovább, kettes blokk. Ki támogatja? Ha ki támogatja, kérem, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ellene ki van? Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt is. Biztos, ami biztos, kettes blokk, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást a kettes blokkról. Lezárom. Világosan elutasítottuk. Elnézést kérek mondja az elnök. 24-es módosító. 24-es, a jelentéstevő nyújtotta be. Ki támogatja? Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 96-os módosító. Ki támogatja 96-os módosítót, ki van ellene? Elfogadtuk. 25-ös módosító. Ki van mellette? Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. 26-os módosító. Mellette? Köszönöm, ki van ellene? Elutasítottuk. 27-es módosító. Ki támogatja? Ki, ki támogatja 27-est? Köszönöm. Ki van ellene? Elutasítottuk. 97-es módosító mellette. Elfogadtuk. A 28-ról, 28-asról nem kell szavaznunk. Így a 101-es módosító következik. Ki támogatja a 101-es módosítót? Köszönöm, ezt elfogadtuk. 102-es módosító. Ezt is elfogadtuk. Ismételjük meg ezt a szavazást. Elnök úr, nem hallottam, hogy a 102-es módosító ról szavaztunk volna. Én csak annyit hallottam, hogy elfogadtuk. Sajnos késett a tolmácsolás. Elnök, elnézést kérek. Elnézést. Amikor lá- azt látom, hogy a koordinátorok egyhangulag szavaznak, és mind mellette szavaznak, akkor nem kérdezem meg, hogy ki ellenzi a módosítót, mert akkor világos, hogy a többség elfogadta. Lehet, hogy a formalitásokat ezzel megkerültem, elnézést kérek, megpróbálok majd világosabban szavaztatni. Elnök úr, értem a magyarázatát, de én nem hallottam, hogy egy, egyáltalán mondta volna, hogy szavazunk a 102-esről. Lehet, hogy a tolmácsolással volt baj. Elnök, rendben, ezt tisztáztuk, a 101-es módosítóra akkor visszatérünk, megnyitom a szavazást a 101-esről. Lezárom. A 101-esről szavazunk. Megismételtük a biztonság kedvéért, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 102-es, ki támogatja. Ki van ellene? Elutasítottuk. 103, mellette, ellene. Elutasítottuk. 32-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 105-ös módosító. Javítja magát az elnök, először is a 34-es következik. Ki támogatja, ki van ellene. Elutasítottuk. A 34-est elutasítottuk, tehát most következik a 105-ös mellette, ki van. Köszönöm, ellene. Elfogadtuk. 106 mellette. Köszönöm, ki van ellene? Ellene ki van? Elfogadtuk. 107-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítottuk. 35-ös módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 110-es módosító következik, ki támogatja. Köszönöm szépen, ki ellenzi. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 110-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Lion úr, hogyan szavazott ellene, akkor elutasítottuk a módosítót. 112-es módosító. Ki támogatja? Elfogadtuk. A többség mellette szavazott. 36-os módosító mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 114-es mellette ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de jobb lesz ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 114-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 116-os módosító. Mellette ellene. Elutasítottuk. 118-as módosító mellette. 118-as. Ellene ki van. Ellenőrizzük az eredményt elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 118-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 120-as mellette. Ki támogatja a 120-ast? Ki van ellene? Elfogadtuk. 121. Ki támogatja? Köszönöm szépen, ezt elfogadtuk. A 37-es következik. Ki támogatja? Köszönöm. Elfogadtuk, 38-as módosító, szintén a jelentéstevő nyújtotta be mellette. Elfogadtuk ezt is. 40-es módosító a következő. Ha nem tévedek. Javítja magát az elnök, a 125-ös következik. Ki támogatja a 125-ös módosítót, ki van ellene? Elutasítottuk. Most következik a 40-es számú módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. 127-es ki támogatja? Köszönöm. Elfogadtuk. A 128-as következik mellette. Köszönöm. Elfogadtuk. 129-es mellette. Ki van ellene? Elutasítottuk. A 131-es következik mellette. Ellene? Elutasítottuk. A következő módosítónk a 41-es. Ki támogatja a 41-es módosítót? Köszönöm, ezt elfogadtuk. A 133-as következik mellette. Javítja magát az elnök. A 135-ös következik. A 135-ös módosítót kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. 137-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 138-as. Kitámogatja a 138-ast? jellemzi. Elfogadtuk. 139 mellette, ellene, elfogadtuk. 140-es mellette, ellene, elfogadtuk. 42. To jest za poprawką 42. 42-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 142-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 143-as mellette. Ellenem. Ellenőrizzük le elektronikusan. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. úr. ös következik, tehát mellette elfogadtuk. Köszönöm, 140 Hármas? 43-as. Mellette. Köszönöm. Ellene? Elfogadtuk. Szá 44-es módosító mellette. El, mellette még. Ellene. Elutasítva. 148-as mellette? Ellene. Elutasítva. 45-ös mellette? Ellene. Elfogadtuk. Száznegyvenkilences mellette? ellene elfogadtuk. 150 mellette elfogadtuk. Köszönöm. 151 mellette. Köszönöm. Ellene elfogadtuk. 152-es mellette. Ellene elfogadtuk. 153-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 155. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 156-os mellette. Elfogadtuk, köszönöm. 47-es mellette. Elfogadtuk ezt is. 157-es. Jelentéstevő asszony. Kérdésem lenne, a mai szavazás módjáról szabad szavazás van, lelkismereti szavazás, tehát nem muszáj a, a koordinátorok jelzéseihez igazodni, ezért muszáj lenne önnek, elnök úr, a mellette ellene és a tartózkodás szavakat is minden szavazásnál kimondani. Elnök, köszönöm szépen, elfogadom. Akkor még egyszer 47-es mellette? Ellene? Elfogadtuk. 157-es mellette. Elnézést. Nem, most a 48-asról kell szavaznunk. 48-as módosító. Nem, ezt visszavonták. 158-as módosítóról fogunk most szavazni. 158 mellette ellene elfogadtuk. 159-es mellette ellene elfogadtuk. 160 mellette ellene elutasítva. 161-es mellette? Ellene. Elfogadva. 162-es mellette? Ellene. Elfogadva. 163-as mellette? Ellene. elutasítva. 164-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. Ellenőrizzük le elektronikusan a 164-est. 164. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. elutasítottuk. 49-es mellette. Ellene. Köszönöm. Elfogadtuk. 165-ös. Mellette. Ellene. Elfogadva. 166-os mellette, ellene, ellene, köszönöm, ezt is elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene elfogadva. 168-as ról nem szavazunk, hanem az 52-es jön. 52 mellette ellene elfogadtuk. 169-es mellette ellene elfogadtuk. 170-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 171-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 172-es mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük le elektronikusan. 172-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 174-es mellette. Mell ellene. Elutasítva. 175-ös mellette. Ellene. Elutasítottuk. 176-os mellette. Ellene. Elutasítottuk. 177-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 178 mellette, ellene, elfogadtuk. 179-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 182-es, mellette, 182. Ellene? elektronikusan leellenőrizzük, 182, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 184-es következik, mellette. Ellene. Elutasítva. 186-os mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük le a 186-os módosítót, megnyitom a szavazást. 186. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 187. Mellette. Ellene. Elutasítva. Ezt is ellenőrizzük le. Jó. Megnyitom a szavazást. 187-es módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Most blogban fogunk szavazni, a harmadik számú blogszavazás következik, mellette ki van? Ellene? Azt hiszem elutasítottuk, de jobb, ha leellenőrizzük elektronikusan, tehát a harmadik blokkról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Przechodzimy do bloku numer... No, no, no, no, poprawka 53. Az 53-as módosító következik mellette. Elnök kiavítja magát. Nem, most nem az 53-as jön, hanem a 4-es blokk. 4-es blokk mellette ki van? Ellene ki van? Elutasítottuk. Száznyolcvannyolcas módosító. Czek, okej. Poprawamy, sprawdzamy głosowanie blokiem czwartym. Otwieram głosowanie. Le kell ellenőriznünk a négyes blokkról tartott szavazást. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most jön a 189-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 190-es mellette. Ellene. Elutasítva. 191-es mellette. Ellene. Elutasítva. 192-es mellette, ellene, elutasítva. Következő 196-os mellette, 196 ellene, elfogadtuk. 198-as mellette, ellene, Elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Elnézést, 199-esről van szó. 199-es módosító mellette? Ellenem. elutasítva. 201-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le. 201-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 202-es. Mellette? Ellenem? Elutasítva. 203-as mellette? Ellene? Elutasítottuk. 204-es mellette? ellene. Ellenőrizzük le a 204-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 205-ös. Vissza kell mennünk a 202-es módosítóhoz, és még egyszer szavaznunk kell elektronikusan. 202-es kérték, hogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. ötös mellette, készfeltartással, ellene, elutasítva. 207-es mellette, 207-es módosító ellene, elutasítva. 208 mellette, ellene, elutasítva. 59-es. Nem? Nem, a 210-es jön. 210 mellette, Köszönöm. Ellene? Ellene. Elfogadva. 13. To jest za poprawką 213 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 214 mellette. Ellene elutasítva. 215 mellette, ellene, elutasítottuk. 217 mellette, ellene, elutasítottuk. 62 Nem. Akkor a 219-es jön mellette. Ellene. Köszönöm, elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 219-est, jó, elektronikusan. Én módosítom különben. 219-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 220. Igen, 220-as mellette, ellene, elfogadva. 221. Mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük le elektronikusan a 221-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 222 mellette. Ellenem. Elutasítva. 228. Mellette. Ellene. Elfogadva. 229 mellette. Ellene. Ellenőrizzük le elektronikusan 229. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-10 arányban. 65-ös mellette. Ellene. Elfogadva. 230 mellette ellene, elfogadva. 231-es mellette, ellene, elfogadva. 232-es melle, ellene, mellette, elfogadva. 236-os mellette, ellene. 236-os ellen, kérem. Leellenőrizzük elektronikusan. 236-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 przyjęta. Poprawka 237. Kto jest? Elfogadtuk. 237 mellette, ellene, elfogadva. 67-es mellette, ellene, elfogadva. 238 mellette, ellene, elfogadva. 239 mellette, ellene elutasítottuk. 240 mellette ellene elutasítva. 241 mellette ellene elutasítva 242 mellette, el, mellette még, ellene, elutasítva. Kettő. Nem. Ellenőrizzük le elektronikusan a 242-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 243 mellette, ellene, elfogadva. 68-as, mellette, ellene, elfogadva. 244-es mellette, elnézést, nem, most a 69-es következik. 69 mellette, ellene, elfogadva. 70-es, mellette, ellene, elfogadtuk. Következik az ötös blokk szavazás. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. ös mellettem, ellene, elfogadtuk. 246 mellette, ellenem, elfogadtuk. 248 mellette, ellene, tehát gépi szavazást kell tartanunk, a 248-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, egy fős többséggel, 249. Ki van mellette? 249. Ellene. Elfogadtuk. Kettő ötvenegy. Mellette. ellene elutasítottuk. 252 ki van mellette, ellene elutasítva, 77-es raportőrtől mellette, ellene elfogadtuk. 253, ki van mellette? Ellene. Ezt képi úton ellenőrizzük. Lezárom. 253. Megismételjük a szavazást. A 253-asról megnyitom a szavazást. 253. Lezárom. Elnézést, tévedés történt. Elfogadtuk. Megyünk tovább, 255, mellette, ellene, elfogadtuk. 256, mellette, ellene, elfogadtuk. 257 mellette, ellene, kettőtvenhetest Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Naście 14 za, przyjęta dwoma głosami. Popraw. 16-14 arányban elfogadtuk. 259 mellette. Ellene. Elutasítva. 260 mellette, ellene, elutasítottuk. 262 mellette, ellene, elutasítva. 263 mellette, Kettő három Ellene. kettő három ellene szerintem elutasítottuk. 264 mellette, mellette, ellene, ezt elfogadtuk, 265, 265 mellette, ellene, elutasítva, 266 mellette, ellene, elutasítva. 267 mellette, ellene, elfogadtuk. Megyünk tovább. Hatos blokk szavazás következik. Hatos blokk, ki van mellette? Ellene, elfogadtuk. Megyünk tovább. Nem, ellenőrzést kértek, akkor ellenőrző szavazást tartunk, tehát a hatos blokkról tartunk szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. Köszönöm. Megyünk tovább. 272. Ki van mellette? Ellene Elfogadtuk. Kettő hetven három. Kettő hetven három. Mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk. 274 mellette. Ellene elutasítva. 275 mellette, ellene, elutasítva. 276 mellette, elutasítva. 277 mellette, ellene, Elnézést, de ezt ellenőriznünk kell. Nem láttam jól, hogy ki hogy szavaz. 277-esről tehát gépi szavazást tartunk. E, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, nagy többséggel. 278 ki van mellette, 278 mellette, ellene elfogadtuk, 279 mellette, mellette, ellene elfogadtuk, 280 mellette, ellene elfogadtuk, 281 mellette, ellene elutasítva. 282 mellette, ellene, elutasítottuk. 283 mellette, ellene, elutasítva. 284 mellette, ellene, elfogadtuk. 78-as következik a raportőrtől mellette. 78 ellene. Elfogadtuk. 285 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 286 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 287 mellette, ellene, elfogadtuk, 288 mellette, ellene, elfogadtuk, 289 mellette, ellene, elfogadtuk, 290 mellette, ellene, elfogadtuk. 291 mellette, ellene, elfogadtuk. 292 mellette, ellene, ezt megnézzük képpel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 293, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. 294 mellette, ellene, elfogadtuk. 295 mellette, 295 ellene elfogadtuk. Következik a hetes blokkról történő szavazás. Kérem, emeljék fel a kezüket, hogyha a hetes blokkot meg akarják szavazni, ellene, ellene, ezt elfogadtuk, köszönöm. Megyünk tovább. 300-as módosító. 300 mellette. Ellene. Ezt elutasítottuk. De, mivel nem vagyok benne teljesen biztos, ezért gépi ellenőrzést tartunk. Megnyitom és lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk. De Castro módosítója 301-es mellette. Kérem emeljék fel kezüket, ellene. Elfogadtuk. 303 mellette, 303 ellene. Ezt is géppel ellenőrizzük. 303-as elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Sajnálom, ellenőrizni kell. Megnyitom. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Hölgyeim és Uraim! A 302-es módosítója. Mellette, ellene. 304-es. Van valami baj? Raportőr következik. Hogyha már több mondatot is mond, akkor jó lenne, hogyha megvárná a tolmácsolást, mert német nyelvre a tolmácsolás későn érkezik meg, nagy az időeltolódás. Hogyha csak számokat mond, akkor mondhatja gyorsabban, de ha mond néhány mondatot is, akkor kérem várjon egy kicsit. Köszönöm. Akkor ezt követni próbálom majd ezt a kérést. 302-es. Ellene? elutasítottuk, 304, 304, mellette, ellene, elfogadtuk, de nézzük meg, 304-es ellenőrző szavazás következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Ezt leszavaztuk. 305-ös következik. 305, ki van mellette? Elnézést. 7. Valójában a 307-es jön. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 308-as következik. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 310 mellette, elnézést, 310-esről nem szavazunk. 309-es jön mellette, ellene, elfogadtuk. Nézzük meg géppel, ellenőrző szavazás következik, megnyitom. 309-es. Köszönöm. Lezárom. Elutasítottuk. 85 következik mellette. Ellene. Ezt elfogadtuk. nem ellenőrző szavazást kell tartanunk a 85-ösről, megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Egy fős szavazat többséggel. 313, megnyitom a szavazást. Ki van mellette? E, ki van ellene? Ezt elutasítottuk. 314 mellette. Ellene ezt elutasítottuk. 315 mellette, ellene, elutasítva. 316 mellette, ellene, elfogadtuk. 317 mellette, ellene, elfogadtuk. 318. Mellette, ellene, elfogadtuk. 319. Mellette, ellene. Gépi szavazást tartunk, 319, 319-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 320-as következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. E, bocsánat, ellene. Elfogadtuk. 321. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 322. Mellette. Ellene. Elfogadtuk.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 Hát Tehát ezt elutasítottuk. 324 ki van mellettem. Ellene. Elutasítottuk. 325 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 326 mellette. Ellene elfogadtuk. 327 mellette ellene elutasítva, köszönöm. 328 mellette ellene elfogadtuk. 329 mellette mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as blokkról szavazunk, ki van mellette 8-as blokk? Mellette, ellene. Ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást, 8-as blokkról szavazunk. nad blokiem numer 8. Lezárom. Elutasítjuk. Ezt leszavaztuk, megyünk tovább. 338-as következik. Ki van mellette? Ellene. Leszavaztuk. Következik a 9-es blokk. Ki van mellette? 9-es blokk. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ehm, ki van ellene? Ezt elfogadtuk. Megyünk tovább. Nem, ellenőriznünk kell. Kilences blokkot ellenőrizzük. Megnyitom. Zamykam głosowanie, przepraszam. Lezárom. El, elutasítottuk. Megyünk tovább. 342. Ki van a 342 mellett? Ellene? Elutasítottuk. 343 mellette. Ellene? elutasítva. 344 mellette ellene elfogadtuk. 345 mellette ellene ezt elutasítottuk. 346 mellette ellene elutasítva. 347. Mellette, ellene, elfogadtuk. 348. Ki van a három, ki támogatja a 348-ast, ellene, elutasítva. 349 mellette, ellene, elfogadtuk. 350 mellette, ellene, elfogadtuk, 351 ellene, elfogadtuk, 352 mellette, ellene, elfogadtuk. 353 mellette, ellene, elfogadtuk. 354 mellette, 354 mellette, elfogadtuk, 355 mellette, ellene, elfogadtuk. 356 mellette, mellette, ellene, elutasítva, 357 mellette, ellene, elutasítva. 358 mellette, ellene, elfogadtuk. 359 mellette, ellene, elfogadtuk. 360 mellette, ellene, elutasítva. 361 mellette, ellene, Elfogadtuk. 362 mellette, ellene. Elfogadtuk. 363 mellette, ellene. Elfogadtuk. 364 mellette. 364-es ellene, elutasítva. 365, ki támogatja, ki van ellene, elfogadtuk. 366 mellette, ellene, elutasítva. 367-es módosító ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 368-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 369. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 370-es. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 371. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 300 73-as. De először ellenőrizzük a 371-est. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 371-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 373-as, ki támogatja, Köszönöm, ki ellenzi, elfogadtuk. 374-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 375. Mellette, ellene, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, akkor ellenőrizzük a 375-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 376-os. 376, ki támogatja, ki ellenzi, ki van ellene, elfogadtuk. 377. Mellette ellene, elutasítva. 378 mellette, ellene, elutasítottuk. 379 mellette, ellene, elutasítottuk. 380 mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük a 380-ast, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 381 mellette, ellene, elutasítva. 382 mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 382-est, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 383. 383. Ki támogatja? Köszönöm, ki ellenzi? Elektronikusan ellenőrizzük a 383-ast, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást a 383-asról, lezárom a szavazást. Elutasítva. A következő a 86-os módosító, ki támogatja a 86-os módosítót. Ki van mellette? Ki támogatja? Köszönöm. Ki van ellene? Elutasítottuk. A következő módosítunk. A 91-es. 91-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. 92-es módosító ki támogatja, ki van ellene, elfogadva. 93-as módosító, ki támogatja, ki van ellene, elutasítottuk. 94-es, mellette, ellene, elutasítottuk. Most a szöveg egészéről szavazunk, az így módosított véleményről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A véleményt elfogadtuk, nagyon szépen köszönjük a jelentéstevő munkáját. Przerwa, proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15. Hölgyeim és Uraim, háromkor találkozunk délután, és akkor majd a görög soros elnökség részéről itt lesz a vidékfejlesztés és élelmiszerügyekért felelős miniszter. Proszę Państwa, punkt ostatni, bardzo... De kérem, figyeljenek rá még egy kicsit, hiszen még a délelőtti napirendünk végén van egy napirendi pontunk, egy nagyon érdekes téma. Ez jelentés az Agribizottság küldöttségének a La Rioja-i látogatásáról. A sors úgy hozta, hogy én vezettem a delegációt, így tehát én számolnék be. Tennék néhány megjegyzést, és megosztanék önökkel néhány információt, illetőleg visszajelzést adnék a delegációs útról. Október 28-30-a között utaztunk el Spanyolországba, és szervezésbeli okok miatt ez idáig nem tudtunk visszajelzést adni a delegációs útról. Nagyon örülök, hogy most végre megejthetjük ezt. Herenc Garcia asszonynak szeretném megköszönni, hogy egy rendkívül érdekes programot állított össze a számunkra. Nagyon érdekes volt a Spanyolországban eltöltött idő. A program mindenek előtt a mezőgazdaság főbb elemeire fókuszált ebben a régióban, ahol nagyon fontos szerepet tölt be a borászat, de megnéztük, hogy mi a helyzet a kertészeti ágazat és a sajt termelés területén. Sok érdekes találkozónk volt, és nagyon sokat tanultunk az efféle termékek előállításáról, illetve a minőség kérdéséről is hallhattunk sok mindent. Capula Santos úr is jelen volt, Hoisling úr, Garcia Perez asszony és mások is részt vettek a delegációs úton. Találkoztunk a spanyol mezőgazdasági miniszterrel, a Láriohai autonóm közösség elnökével, továbbá regionális képviselőkkel, regionális mezőgazdasági szervezetek képviselőjével és helyi önkormányzatok képviselőjével is találkoztunk, illetőleg olyan szakemberekkel, akik a regionális megjelölések, illetve földrajzi megjelölésekért felelnek találkoztunk tejtermelőkkel, illetőleg a borvidékre is ellátogattunk, ez a borvidék nagyon nagy terület, területre terjedt ki, és rendkívül érdekes volt az ottani látogatásunk is. Összességében nagyon érdekes volt a delegációs út, megismerkedhettünk olyan módszerekkel, amelyekkel elő lehet mozdítani a mezőgazdasági termékek forgalmazását is. Találkoztunk az önkormányzati hatóságokkal, a regionális hatóságokkal is, hiszen ezek a hatóságok nagyon sok időt és energiát fordítanak arra, hogy a borászokat és a tejtermékek előállítóit támogassák. Mindenek előtt a forgalmazás és a minőség kérdése foglalkoztatja őket, e régió termékeit egyébként világszerte ismerik, ez nem véletlen. Nagyon nagy benyomást tett a delegációnkra az, hogy milyen nagy a termelők támogatottsága a regionális hatóságok részéről. Támogatják a borászokat, a, a sajtgyártókat, Gyakorlatilag a mezőgazdaság minden ágazatát támogatják ebben a régióban, és a forgalmazás támogatásában is részt vesznek. Úgy gondolom, a régió példaértékű más tagállamok és más régiók számára. Még egyszer köszönöm Herenc Gar- Garcia asszonynak, amiért ilyen kiváló módon megszervezte ezt a delegációs utat. Ha jól értem, ön is szót kér, és szeretne szólni néhány szót az úttal kapcsolatosan. Az, önök munkatársa, az ön munkatársa is természetesen részt vettek a, az utazásunk megszervezésében, nekik is köszönjük a munkát, és természetesen hálával a, tartozunk a regionális hatóságoknak is. Nagyon érdekes volt ez az út, és látom Capula Santos úr is szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Corroborar aquilo que acaba de afirmar. Elnök úr, csak szeretném megerősíteni mindazt, amit az előbb elmondott, és szeretnék önnek gratulálni ahhoz, hogy mennyire, szakér, mennyire nagy szakértelemmel vezette el ezt a látogatást. Nagyon hasznos volt a látogatás. Úgy gondolom, hogy bármely régió büszke lehet egy ilyen virágzó mezőgazdasági szektorra. És nagyon jó volt látni, hogy az emberek, az ott élő emberek és a hatóságok is milyen nagy lelkesedéssel gyakorolják ezt, a, ezt az munkát az ágazatban. Nagyon jó látogatás volt, nagyon kedvesen és fantasztikus vendéglátással fogadtak minket az ott élők és a helyi hatóságok képviselői is. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy kollégánk is ilyen lelkesedéssel szervezte a látogatást, és hogy elnök úr is nagyon nagy szakértelemmel vezette le. Elnök, köszönöm szépen, egyetértek önnel. És most még Haranc Gártéja asszonynak is megadnám a szót a hozzászóláshoz. Tessék, asszonyom. Pues muchas gracias, señor Sikierski. Eh, también Köszönöm szépen, Szikierski úr. Kapulás Santos úrnak én is megköszönném a kedves szavakat, és köszönöm a mezőgazdasági szakbizottságnak és minden kollégámnak azt, hogy a La Rioja régióba ellátogattak. Ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy hely, a helyszínen értesülhessünk arról, hogy milyen ott a helyzet. Elsősorban mezőgazdasági régió ez a régió, és az ott folytatott mezőgazdasági termeléssel, kertészettel kapcsolatos élelmiszeripari, feldolgozóipar is működik ott. Nagyon jó, eredményes látogatás volt. Arias Kenyéta miniszter úr is jelen volt, valamint a e, e, regionális kormány vezetője, és több tanácsos és tanácsadó is jelen volt ezen a látogatáson. Ezen kívül találkoztunk a helyi szervezetek képviselőivel is, és a látogatásunkat a nemzeti és a regionális média is nagy figyelemmel kísérte. Sok újságíróval találkoztunk, lehetőség volt tehát a látogatást helyi és nemzeti szinten is népszerűsíteni. Ami valóban pozitívnak mondható, ezért a látogatásunk is sikeres volt. Fontos volt, hogy gazdálkodóink beszélgetessenek az európai parlamenti képviselőkkel, eszmét cserélhessenek vele. Valóban jó lehetőség volt számunkra, számukra ez a látogatás, hiszen más módon nem tudnak kapcsolatba kerülni a politikusokkal a termelők, gazdáik, gazdák képviselő szervezette is ezt hangsúlyozta ki. Egy másik téma. A régió termelői szervezetei is nagyon nagy köszönettel tartoznak a mezőgazdasági bizottságnak, és én magam is szeretném megköszönni, hogy megszervezte a bizottság ezt a látogatást. Nagyon fontos volt, hogy például az ott működő fantasztikus öntözőrendszereket megtekinthettük, aztán, hogy a, az régióban végzett cukortermelést is megtekinthettük, ugye ez a kap és a sugár és a cukor ágazat szempontjából igen fontos. Fontos volt megnézni, hogy a különböző alapokat hogy osztják el, hogy használják fel, és hogy a vízkészleteket, valamint az energia felhasználást hogy intézik. Remélem, hogy a következő ciklus alatt szintén vissza tudunk érni, térni La és akkor ott a régió esetleg más, alacsonyabban fekvő vidékeit is meg fogjuk tudni látogatni. Kicsi a régió, és mégis nagyon nagyok a különbségek a különböző részek között és az ott végzett talaj feltételek és a talajművelés között is, úgyhogy lehet, hogy legközelebb a Rioja Baja régiót is alkalmunk lesz majd meglátogatni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és adja át a mi köszönetünket is a régió, a regionális hatóságoknak. Még egyszer köszönöm önnek is a látogatás megszervezését, kollégáinak, alkalmazottainak is ezt a nagyon jó utat. Ha emlékeznek még, én voltam a a kisgazdálkodásokról szóló jelentés szerzője, és elmondhatnám, hogy a bor, borászat és a kertészet mellett engem a tejtermékek előállítói nyűgöztek le leginkább, nem csak tehenészet, hanem például juhtenyésztés is folyik ott, és nagyon jó kapcsolatuk van az élelmiszerfeldolgozóiparral is. Nálunk Lengyelországban is van nagyon sok kis termelő, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos a kistermelők támogatása, hiszen nagyon sokszor náluk van legjobb minőség, és megfelelnek minden szempontból a követelményeknek is szükség van rá, hogy az ő támogatásukat is jó keretbe helyezzük, annak érdekében, hogy ösztönözni és növelni tudjuk az, az itteni termelést. A Rioja régiói, régió termelői melegen fogadtak minket, és szem, term, személyesen engem meghívtak arra, hogy még egyszer térjek majd vissza, és ezt meg is fogom tenni, mert Spanyolország gyönyörű része ez a vidék. Köszönöm szépen tehát a szervezést. Ritkán szoktam ilyen látogatásokon részt venni, de valóban nagyon jó élmény volt számomra. Nagyon jó benyomást szereztünk az ágazatról, és nagyon örültem annak is, hogy a szervezők a szakbizottság részéről elkezdtek lengyelül tanulni. Ez volt tehát az utolsó napi rendi pontunk. Kérem, hogy időben érkezzen meg mindenki a három órákor kezdődő ülésre, hiszen az elnökség képviseletében a görög mezőgazdasági miniszter fog hozzánk ellátogatni. Biztosan nagyon érdekes találkozót fogunk vele tartani az általános kérdésekről és a mezőgazdasági kérdésekről is. Ezzel be is rekeztem az ülést. Délután három órakor találkozunk majd, és elnézést kérek, hogyha a szavazás alatt hiányosságokkal küzdöttem, helyettesként kellett fellépni Castro elnök úr helyett, elnézést kérek, hogyha nem voltam egészen tökéletes.